Mindenkit szeretettel üdvözlök, hölgyeim és uraim! Ezen az ülésen, tehát ma délután és holnap két ülésen találkozunk, ez eh, az augusztus végi ülés előtt az utolsó. Épp ezért mindenkit szeretettel üdvözlök, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy eh, az interneten közvetítik a mai ülésünket. Most szeretném akkor elfogadtatni a napi rendet, napi rend tervezetet. Úgy tudom, hogy Styler asszonynak volt egy megjegyzése az ütemtervet illetően. Talán az ő jelentését előrébb hozhatjuk, mert el kell mennie. Tehát csak figyeljük, hogy van-e változás, és mindesre időben fogjuk tájékoztatni. Nos, tehát mondtam, hogy az interneten közvetítik, a weben közvetítik ezt, és aztán itt van az IMCO eh, hírlapnak a példánya, és ezt mindenkinek meg kellene kapni. Szeretnék emlékeztetni arra is, hogy holnap délután találkozunk a lengyel miniszterelnök helyettessel, aki 5.30-kor jön. Remélem, hogy mindenki itt lesz. Aztán az elnökségnek van egy üzenete is, amely különleges pótlapként van az IMCO hírlaphoz, és lengyelül is itt van, tehát akkor mindenki tudja tanulmányozni. Aztán május 24-e és 26-a ülésünknek a jegyzőkönyve is benne van mindenkinek az anyagában, és hogyha az ülés végére, holnap estére senkinek sem lesz ellenvetése, akkor elfogadottnak nyilvánítjuk. Nos, akkor minden további késlekedés nélkül egy nagyon fontos saját kezdeményezésű dokumentummal kapcsolatban szeretnénk beszélni, a közbeszerzés modernizálásával kapcsolatban. Tudjuk, hogy volt egy nyilvános meghallgatás ezzel kapcsolatban, és most pedig eh, Rüle asszony, aki a jelentéstevője ennek, egy eh, jelentéstervezetet eh, fog ismertetni, utána jönnek az árnyékjelentés tevő. Uh, Mr. Kreutzmann from and myself uh, from the... Én magam is Eh, a többi kolléga pedig nincs itt. Aztán Eszter Schmidt a bizottság képviseletében fog hozzászólni. Tehát akkor további késlekedés nélkül most örömmel átadom Heiderülének a szót. Köszönöm szépen. Először is két technikai jellegű megjegyzésem lenne mindjárt az elején. Először is arra kérném önt, hogyha önöket, hogyha a német verzióval dolgoznak, akkor ügyeljenek arra, hogy egy új verzió került fel az internetre. A német fordítást ugyanis át kellett dolgozni, mert az első változata a fordításnak nem volt megfelelő. Ma délután készítettem el a módosítókat, és amikor a 21 cikket számoltam össze, amelyeket át kell dolgozni fordítás ügyileg, akkor azt mondtam, hogy készüljön egy új fordítás, azzal könnyebben tudunk dolgozni. Most már az interneten elérhető a megfelelő fordítás, és megnézem majd még egyszer a francia verziót is, csak hogy biztosra mehessünk. Az eredeti dokumentum angol volt, angol nyelven készült, annak az első része, németül a második része. Azért döntöttem így, mert angolul tömörebben fogalmazhatunk, mint németül, kevesebb karaktert eredményez ez. Ez volt az első megjegyzésem, a második pedig az, hogy mindenkit, aki módosítót akar benyújtani, arra kérnék, hogy vegye fel velem a kapcsolatot. Volt egy nagyon konstruktív találkozónk az árnyék jelentéstevőkkel, velük már közöltem, hogy én milyen módosítókat akarok benyújtani. 6000 nem egy magas szám, hogy a két zöld könyvről van szó, ezért fontosnak tartottam, hogy olyan részeket kibontsak a második verzióban, amelyeket az első részben nem részleteztem. A korrupció, a sound management, a market access, azaz a piachoz való hozzáférés, ez az ötödik rész, ezzel bővült a, a dokumentum. A hatodik rész pedig az elektronikus közbeszerzésre vonatkozik, ezt is hozzáfűztem, illetve beletűztem a szövegbe. Tartalmilag is pontosabban foglalkoz, fogalmaztam már a tervezetemben, egyszerűen azért, mert több lehetőségem nyílt el a megnövekedett terjedelem miatt, és ugye a bizottság javaslatait is belevettem. Nagyon fontos volt számomra az, hogy főként a közbeszerzés területén legyen egy párbeszéd az ajánlatkérők, az állami ajánlatkérő és a pályázók között. Hogyha valaki a piacon termékeket vásárol, teljesen magától értetődik, hogy valaki tudomást szerez a piacról és az adott termékről. A közbeszerzések esetében azonban nem megfelelő a szakmai felkészültség, gyakran az ajánlatkérők azt véli, úgy vélik, hogy nem engedélyezett, hogy a pályázat kiírása előtt piackutatást végezzenek, és attól tartanak, hogy jogi problémákba ütköznek végül. Ezért fontos volt számomra, hogy a piachoz való hozzáférés témája és a párbeszéd témája az ajánlatkérő és a pályázó között nagyobb hangsúlyt kapjon, és ez így meg is történt a tervezetemben. Aztán a változtatásaimban a határértékek kérdését is felvetettem, ez ugye mindig heves vitákat vált ki. Minden valószínűség szerint még egy hosszantartó vita elé nézünk az értékhatárok kapcsán, azok növelésének kérdéséről. A bizottság tanulmánya szerint a közbeszerzések csak 1,6%-a történik határokon átnyúlóan, ami az abszolút számokat, abszolút értékeket illet, illetve hát az értékeket, a volument, ez 3,5%. Ezek nagyon alacsony értékek, és hogyha ezt összehasonlítjuk azzal, hogy, illetve összevetjük azzal, hogy egy európai szintű közbeszerzési eljárás legalább 15 ezer euróval többe kerül, akkor gyakran a ajánlatkérőkben ben felmerül a kérdés, hogy miért is kellene európai szintű közbeszerzési eljárást lefolytatni. Azt hiszem tehát, hogy ezzel kapcsolatosan egy széles vita alakul majd ki. Én még nem foglaltam állást ezzel kapcsolatosan, egyszerűen arra kértem az Európai Bizottságot, hogy több információt szolgáltasson a kérdéssel kapcsolatosan, tegyen felünk egy lépést ebben a kérdéskörben, mert jelenleg túl kevés a konkrét információ ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. A KKV kérdését szintén fel kellene vetni ennek kapcsán. Van egy második pont, ahol úgy gondolom, hogy nem teljesen világos a helyzet. Ez a Joint Procurement Aggregation of Demand kérdéskör. Sok minden emellett szól, főként akkor, hogyha nagyon kicsi ajánlatkérőkről van szó, akik európai szinten csak egyszer írnak ki pályázatot, másrészt azonban a KKV-k attól tartanak, hogyha hogy adott esetben hátrányba kerülhetnek. Ezért úgy gondolom, hogy a joint procurement területén, valamint az aggregation of demand területén még egyszer össze kell vetnünk a tapasztalatokat. Nagy-Britannia sokkal előbb jár itt, mint sok másik tagállam. Nagyon fontos megvizsgálnunk, hogy ezen a területen milyen javaslatok kerültek az asztalra. Nekem még nem alakult ki az álláspontom ezzel kapcsolatosan, és azt hiszem nagyon fontos közelebbről még egyszer megvizsgálnunk ezt a kérdést. Szerettem volna még elmondani, hogy a normák kérdését nem vettem be az első változatba, de a múlt évben elkészült első jelentésemben már foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, ezért a rövid szövegtervezetben nem tértem ki erre részletesen, de a második verzióban kibontottam ezt a kérdéskört is. Hogyha szeretnék a második verziót megkapni, amely már tartalmaz a módosítóimat is, szívesen elküldöm önöknek, és akkor láthatják majd, hogy milyen témákkal foglalkozom behatóbban. Azt hiszem, a legfontosabb üzenete a jelentés tervezetemnek az az üzenet, amely elhangzott a már egyébként a bizottság részéről, illetve a zöld könyvben is szerepel, le kell egyszerűsíteni a közbeszerzési szabályokat, nagyobb rugalmasságra van szükség, és bizonyos területeken növelni kell a jogbiztonságot, és világosabb, közérthetőbb szabályokra van szükség. Azt hiszem ez nagyon fontos, és ezzel elérjük a második célunkat is, amely legalább annyira fontos. Ez pedig az, hogy a közbeszerzéseket épp ebben az időszakban, amikor egy gazdasági válságban találjuk magunkat, és kevés a pénz, stratégiai célokra használjuk fel annak érdekében, hogy az innovációt előmozdítsuk, előmozdítsuk a fenntarthatóságot, és hogy elnézést. Túl gyorsan beszélek. Tehát fontos a számomra az, hogy a stratégiai célok elérése a közbeszerzések révén előre mozduljon, annak érdekében, hogy a gazdaságválság idején az innováció, a fenntarthatóság szolgálatába állítsuk ezt az eszközt, és ezáltal természetesen a társadalmi kohéziót is erősítsük. A legfontosabb pont, amivel ezt elérhetjük, illetve eszköz, amivel ezt elérhetjük, a szabályok egyszerűsítése és a rugalmasság növelése. Emellett azonban vannak olyan eszközök is, amelyek felhasználásához célzottan ösztönözhetjük az ajánlatkérőket, és ahol világosan látni kell azt, hogy mit használhatunk fel erre a célra, és mit nem. Gondolok itt a tárgyalási eljárásra, bizonyos garanciákra a tárgyalási eljárás során, ilyen például az átláthatóság, de ide tartoznak például a variációk, illetve az alternatív ajánlatok, ezeket erősíteni kell. Nagyon sok lehetőség van tehát, és nem utolsó sorban egy pontot ki szeretnék emelni, amelyről szintén vitát kellene folytatnunk. Én úgy vélem, hogy európai szinten a műszaki leírás illetve a funkcionális követelmények közötti kapcsolat túl szűk. Mindenek előtt a termékre összpontosítanak az ajánlatkérők, és nem a termelési módszerre. Hogyha azonban innová- innovatív fenntartható termékeket akarok előmozdítani, akkor azokat akarjuk elterjeszteni, akkor mindenek előtt a, a termelési módszer a fontos, hiszen egy fenntartható termék ismérve a termelési módszer, a megújuló energiákat például másként termelik meg, mint a konvencionális hagyományos energiákat, de ez magában a termékben nem ismerhető fel, csak is a termelési módszer ismeretében állapíthatjuk ezt meg. Svédországban jelenleg három peres ügy zajlik. Itt hústermékek, a hústermékekkel való ellátás kérdésköréről van szó, és arról a kérdésről zajlik a vita, hogy az állattartás körülményei vajon mérvadóak lehetnek-e egy ilyen esetben. Ugyanakkor azonban szeretném világosá tenni azt is, hogy a ajánlat adott tárgyára való hivatkozást nem lazíthatjuk fel, hiszen a korrupció és a vesztegetés elleni harc tekintetében ez nagyon fontos. És ezzel eljutottam az utolsó ponthoz, a korrupció és egyéb hasonló ügyek témáját szintén érinti a javaslatom, de tudatában vagyok annak, hogy itt vannak már konkrét szabályok. Tudom, hogy ami a tisztességtelen verseny és a dömping kérdését illeti, itt már vannak világos szabályok, már csak abban áll a feladatunk, hogy világosabbá tegyük ezeket az ajánlatkérőknek. Egy kínai állami vállalatnak nyújtott kedvezmény Lengyelországban például elkerülhető lett volna azáltal, hogyha az ajánlatkérő gondoskodott volna arról, hogy a dömpinggel kapcsolatos szabályokat betartsa, hiszen az ár, az adott árajánlat kb. 50%-kal alacsonyabb volt, mint amivel a lengyel kormány számolt. Tehát világos volt, hogy a piaci árnál jóval alacsonyabb ajánlatról van szó. Erre már van szabályozásunk, úgy vélem, hogy ehhez nincs szükség újabb eszközökre, de világosra kell tenni, hogy ezek a szabályok léteznek, és hogy gondoskodnunk kell arról, hogy ezeket valóban alkalmazzák is. Good. Thank you very much indeed. Nagyszerű, köszönöm szépen a világos magyarázatot. Most pedig az árnyék jelentős tevők következnek. Kérdezem, hogy ki szeretné még hozzászólni. Először Engel úr következik. Ő kap szót. Hello, Monsieur President. Elnök úr. Hát tényleg nem túl nehéz ö, követni ezt a jelentést, hiszen Rüle asszony éppen olyan transzparensen végezte el ezt a munkát, ahogy múlt évben is. Úgyhogy nagyon örülök ennek a hozzáállásnak, ami valóban nagyon megkönnyíti a munkát, és megkönnyíti számunkra, hogy megtaláljuk a kulcs mozzanatait a szövegnek. Nézzük ezeket a kulcs mozzanatokat az igazságszolgál, a jogi, jogbiztonság fejlesztése és az úgynevezett elektronikus közbeszerzés. A EPP csoport csatlakozik ennek a, illetve felsorakozik ennek a jelentésnek a törekvése mögé. Három témát említenék amelyel kapcsolatban lenne néhány módosításunk, de feltételezem, hogy miután ezt múlt héten Rüle asszonyjal megbeszéltük Stra- Strasbourgban, elég széles konszenzus sorakoztatható fel emögött. Ami a szolgáltatásokat illeti, amivel már egy évvel korábban is foglalkoztunk, továbbra is az a véleményem, hogy még hogyha van is néhány írv a bizottságnál, nem is a biztosok, hanem a tisztviselők részéről, mely szerint nagyon sürgős lenne, hogy napvilágot lesse, lásson az új szabályozás, ugyanakkor az elő feltételek nincsenek meg. Nekünk nem bizonyították be, hogy lenne olyan torzulás a belső piacon, ami ezt igazolná. És ezért ugyanúgy, ahogy a múltkor is, most is elmondtuk, hogy szeretnénk ezeket az érveket látni, szeretnénk, ha megindokolnák, hogy mi az oka annak, hogy a bizottságnál dolgozók nem a biztosok, annyira szeretnék, annyira szeretnének ránk kényszeríteni egy plusz szabályozást a szolgáltatások koncesziójával kapcsolatban. Ennek a szükségességét nem látom bizonyítottnak ami a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot illeti, egyetértek azzal, amit Madame Rüle mondott, tehát az elvel egyetértek, de a megfogalmazáson még lehetne egy kicsit dolgozni. Nem értem igazából, hogy az európai jogalkotó, amely ebben a jelentésben nem jelenik meg, de ezt majd még bevonhatjuk, hogy hogy hol mondana le azokról a szempontokról, amelyek a legolcsóbb ajánlat elfogadására köteleznek. Ugyanis ez a szempont döntő jelentőségi az ajánlatok közötti választás során. Tehát nem biztos, hogy a legolcsóbb ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb. Úgyhogy ez továbbra is mozgásteret ad ahhoz, hogy mindenki rugalmasan értelmezze az ajánlatokat, ami pedig a korrupciót és a tárgyalásokat illeti, hajlamos vagyok azt hinni, hogy új területekre fog átvonulni a korrupció, hogyha ez így marad. Nem biztos, hogy ennek valóban hasznos jelentősége lenne, valóban sikerülne egyszerűsíteni a illetve ahhoz, hogy egyszerűsíteni tudjuk a dolgokat, meg kell nézni, hogy hogyan lehetne pontosabban megfogalmazni ezt a szakaszt. Nem vagyok ellene a tárgyalásos, a pályázatok tárgyalásos odaítélésének, de meg kell nézni ennek a lényegét alaposan, meg kell vizsgálni, hogy mi a tartalma. Tehát általánosságban elégedett vagyok a szöveggel, de itt még néhány dolgot érdemes lenne felsorolni, például a közbeszerzési folyamat elektromossá tétele, elektronikussá tétele, bocsánat, de Rüle asszony tulajdonképpen erről már beszélt, meg vagyok győződve arról, hogy sikerül jó, megfelelő megállapodásra jutnunk ez, ezzel a szöveggel kapcsolatban, ami Kiváló, köszönöm szépen. Venyő asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyon szeretnék gratulálni Heidi Rülének a munkájához. Valóban abba az irányba mutat, amit, ami mellett tavaly elköteleztük magunkat, úgyhogy nincs benne különösebb meglepetés. Azt hiszem, hogy megfelel azoknak a fő iránymutatásoknak, amelyeket a bizottság is megfogalmazott. A legfőbb cél az egyszerűsítés, amire valóban nagy szükség van. Ugyanakkor, ahogy Heidi Rüle is mondta, a, az ágazati szakpolitikák felhasználása a 2020-as stratégia céljének elérésére, teljes mértékben egyetértek Engel úrral. Én is úgy gondolom, hogy megfelelő megfogalmazást kell találni. Nem mondjuk azt, hogy a legolcsóbb ajánlat, tehát az olcsóság legyen a döntő tényező. Azt hiszem, hogy ezen még lehet javan, javítani. Nem ez a leg, gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat mindig hiszen hogyha ez a döntő szempont, akkor a legolcsóbb ajánlatot kell elfogadni, és ellenkező esetben mindig igazolni kell, hogy ezt miért, miért nem azt választják. A frakciónk nevében pedig a szociális aspektusok területén még van javítani való a közbeszerzések terén, például amikor arról van szó, hogy külföldi cégek jelentkeznek a pályázatra, és nem felelnek meg szükségszerűen az előírásoknak. Ez a belső piacról szóló szabályozásban is szerepel. Itt például az alkalmazottak jogaira gondolnak amikor kis és középvállalkozások bevállalkozóként jelennek meg egy-egy közbeszerzésben. Itt szociális téren oda kell figyelni a beszállítók jogaira és kötelezettségeire, és azoknak a, azokra a cégekre, akik ilyen beszállítókat alkalmaznak. Ez nagyon fontosnak tűnik számomra. Hasonlóképpen fontosnak tartom, amit Heidi is említett, és ez a probléma Lengyelországban is megjelent a kínai piaccal kapcsolatban, és valóban nagyon konkrét szempontokat kell megfogalmazni az európai piacon kívüli közbeszerzésekkel kapcsolatban. Egy másik dolog, erről is szó volt már, és Heidi is elmondta, a gyártási módszerekkel kapcsolatban szó volt a méltányos kereskedelem kérdéséről. Nem tudom, hogy erről beszéltünk-e már. Érdemes lenne ezt is megemlíteni, hiszen ez a szempont fontos a fogyasztók és a környezet, valamint a társadalom szempontjából is. Még egy dolog, amit említettek, hogy eh, hogyan lehet biztosítani a kisebb cégek hozzáférését a közbeszerzésekhez. Itt eh, a innováció eh, védelméről van szó, tehát hogy a KKV-k is tudjanak jelentkezni a közbeszerzésekre, pente fontos a, a transzparencia, de fontos a bizalmasság is, hogy ezek a KKV-k meg tudják őrizni innovatív jellegüket, ami nagyon fontos a versenyképességük szempontjából. Összességében tehát azt hiszem, hogy nincs több említeni való kérdés a szövegben. Hát csak rám vonatkozik, és talán még néhány kollégára a frakciómból, ami a koncesziós jogot illeti, vannak olyan helyek, ahol valóban ez nagyon jól működik, de bizony vannak olyan helyek, ahol a jogalkotás, a jogszabályok tisztázásra van szükség, ilyen például Lengyelország és más újonnan csatlakozott országok kérdése, akiknek az ilyen jellegű jogszabályai még nem bizonyítottak, és itt vannak nehézségek, Úgyhogy ez egyáltalán nem negatív, hogy a bizottság ezzel kapcsolatban egy szöveget csere- szeretne csatolni az anyaghoz. Ezt majd még szeretném megbeszélni Heidi-val. Köszönöm. Thank you very much, Mrs. Köszönöm szépen, Kreitzmann úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok Rőle asszonynak amiért összességében egy nagyon kiegyensúlyozott tervezetet készített, és köszönöm szépen neki kollégiális együttműködést. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy a jelenleg érvényben lévő európai közbeszerzési jog már most hozzájárul ahhoz, hogy egy tisztességes verseny jöjjön létre az egységes piacon belül. 2004-ben fogadtuk csak el az erre vonatkozó jogszabályokat, és tapasztalatból mondhatom azt, hogy általában eltart egy bizonyos ideig, amíg a közigazgatás átáll a jogszabályok megvalósítására, ezért nagyon fontos, hogy ne hamarkodjuk el a felülvizsgálatot. Egyetértek azzal, hogy egyszerűsíteni kell és átláthatóbbá kell tenni, valamint hatékonyabbá a közbeszerzési eljárásokat. Az elektronikus közbeszerzés itt fontos szerepet játszik majd, azonban nagyon alaposan meg kell vizsgálni ezeket a lehetőségeket, de semmiképpen sem sértheti az átláthatóság elvét, illetve a megkülönböztetésmentesség és a verseny elvét, ezzel mindannyian egyetértünk Rőle asszony. Ezért nagyon fontos a jogbiztonság javítása során gondoskodni arról, hogy a közbeszerzési lehetőségek ne szűküljenek, hogy, és hogy a, arról, hogy az állami ajánlatkérő egy gazdasági előnyre tegyen szert a közbeszerzés során. Továbbá üdvözlendő, hogy a közbeszerzési eljárás a beszerzés mellett politikai célokat is szolgálhat. A gazdaságilag leg kedvezőbb ajánlat elfogadásának elve itt a megfelelő út, amelyet követnünk, követnünk kell. Németországban láthattuk ezt, és Rüle asszony hangsúlyozta is azt, hogy mindig, hogy érdemes kizárni a legolcsóbb ajánlatot. Nem szabad a legolcsóbb ajánlatot elfogadni, a, nagyon fontos, hogy egy világos, átlátható eljárás során válasszák ki a megfelelő ajánlatot, és hogyha például könyvek vagy papírbeszerzéséről van szó, ezen esetekben nem érdemes a legolcsóbb ajánlatot elfogadni. De a gyakorlatban helyi szinten, az önkormányzati szinten, például, hogy egy közbeszerzést írtunk ki, akkor mindig azt láthattuk, hogy a szárvidékről érkezett a legkedvezőbb ajánlat, de amikor javításokat kellett volna végezni a tetőszerkezetben, vagyis tetőfedőkről volt szó, akkor általában már rég tönkrementek az adott vállalatok. Gyakorlatilag ezért a helyi ajánlatot érdemesebb lett volna elfogadni, hiszen ez esetben a javítások lehetősége fennáll, és az önkormányzatok esetében fel kell, fenn kell állni ennek a lehetőségnek. Németországban ez jól működik, érdemes volna ezt európai szinten is bevezetni. Nagyon fontos a teljes életciklus költséget is szemügyre venni és számításba venni. Azonban eh, ez is összefügg azzal a kérdéssel, hogy érdemes-e vagy nem a legolcsóbb ajánlatot elfogadni a jelenlegi érvényben lévő rendelkezések már szemügyre veszik, illetve fontosnak tartják a fenntarthatóság elvét és az innovációt. Rüla asszony is világossá tette, hogy a fenntarthatóság a fenntarthatóság rendkívül fontos, és objektív módon, valamilyen módon felmérhetővé, szemszerűsíthetővé kell tenni ezt az elvet, máskülönben a korrupciónak szabad folyást engedünk. Nagyon fontos, hogy ne politikai grémiumok döntsenek az ajánlatokról, hiszen sok esetben ez növelné tovább a bürokráciát. Emellett Az, amit Rőle asszony el szeretne érni, úgy vélem helyes, de el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan érjük el az ő általa megfogalmazott célokat. Nagyon fontos, hogy hogyan fogalmazzuk meg a követelményeket annak érdekében, hogy a legintelligensebb ajánlatokat tudjuk kiválasztani. Egy világos példát említenék. Egy adott közbeszerzés alkalmával két lehetőség merült fel – a legolcsóbb ajánlatot választottuk, és a következő probléma merült fel, hogyha valaki tárgyalást folytat az ajánlat a pályázókkal, akkor, és egy új ötlet merül fel, eközben, akkor kérdés, hogy ezt az új ötletet beleírjuk-e a pályázati hirdetménybe, a felhívásba, és ezzel továbbadjuk az összes pályázónak. Hogyha valakinek tehát egy jó ötlete merül fel, akkor nagyon fontos lenne ezt kihasználni az ajánlatkérő javára, viszont hogyha az adott pályázó ötletét felhasználva a pályázati felhívásba bekerül ez az ötlet, ez az innovatív elgondolás, akkor az adott vállalatnak már nincs haszna ebből. Minden magánpiacon működő, a magánszférában működő vállalat így gondolkodik. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket az adott ötleteket ne szívja fel magába, úgymond a piac, az ajánlat kérő pályázati felhívása révén, tehát itt a szellemi tulajdonvédelme rendkívül fontos kérdés. Aztán, ami az értékhatárok kigazítását illeti, azt tapasztaltuk különböző pályázati kiírások esetében, hogy noha több pénzbe kerül egy európai szintű pályázati felhívás kihirdetése, olcsóbb az eredmény, tehát csökkennek a költségek, ezért én az értékhatárokon nem változtatnék, az ön javaslat azonban nagyon jó volt, meg kell vizsgálni először is a hatásokat, és utána lehet vitatkozni erről. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, Kreutzmann úr. Most akkor én, mint árnyék jelentéstevő ebben a tisztben fogok hozzászólni, és aztán a többi kolléga jöhet. Tehát csatlakozni szeretnék a köszönetbetekhez. Heider Róla nagyon fontos és kiváló jelentést állított össze. Két megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban hiszen ennek a bizottságnak ez fontos. Ez egy fejlődési jelentés, hiszen Tavaly már Heide foglalkozott ezzel, és azóta láttunk több dolgot is, ami megvalósult. És a bizottságnak az elkötelezettségét illetően nagyon ösztönző, hogyha megnézzük a válaszokat a bizottságnak a sok mindenre kitérő ívével kapcsolatban, láthatjuk, hogy Rüle asszony és a bizottság által azonosított egy évvel ezelőtti témák, azok megjelennek ebben. Tehát ez számunkra is bátorító. A másik megjegyzésem az, hogy az, hogy egy egyszerűsített eljárásról van szó, ugyanakkor a jogbiztonságot nem veszítjük el, tehát van egy olyan folyamat, amely kevésbé bürokratikussá válik, és kevésbé preskriptívé, mert ezt meg lehet valósítani, de ugyanakkor egy teljesen világos keretbe helyezett, helyeződik ez bele, tehát, hogy ez egy nyílt és verseny folyamat lesz. És olyan területeken, mint például a zöld közbeszerzés kritériumok, vagy természetbarát termelési módszerek, azok objektív kritériumokra alapulnak, és ezek részei a pályázati kiírásnak. Tehát azt hiszem, hogy a standardek szempontjából ezek az elemek mind integrálódnak, és ez nagyon fontos. Másik megjegyzésem amelyről Rüle kolléga nem beszélt, ez inkább vitás kérdés. Ez pedig az, hogy az e- egyszerűsítési eljárás során meg kell figyelni a, kocká, a, a küszöböket. Tehát a közbeszerzési eljárások van, a pályázatok előkészítése, és végül is a tendereknek a, a, az értéke összehasonlítva, az nem nagyon jó egyensúlyt mutat, mivel olyan sok költséget kell fordítani már a pályázatoknak az elő, elkészítésére, hogy nem tudjuk, hogy mennyire versenyképesek ez, e, ezek a közbeszerzési eljárások. Jelenleg az eszközök és a technológia szempontjából szempontjából már előre léphettünk, és sikerül a közbeszerzési küszöb, tehát felső határ alatt ezeket a tendereket megvalósítani. Ugyanakkor azon tendereknek, pályázatoknak is meg kell felelni az átláthatóság és a megkülönböztetés mentesség kritériumoknak az, hogy a manapság mindez nagyon gyorsan történik, mert az internetet használják a hatóságok ezen közbeszerzeli eljárásokra. Ezért számomra úgy tűnik, hogy lehetséges lenne a küszöbök megemelésére, és ugyanakkor ragaszkodva ahhoz, hogy ezeket hogy legyen egy közös európai adatbázis a kisebb tenderek számára is, azért, hogy ez a kisebb vállalkozásoknak is hozzáférhető legyen, anélkül, hogy ilyen súlyos közbeszerzési administratív kötelezettségeik lennek. Tehát szerintem ezt kellene megcéloznunk, és ezt kellene megvizsgálni a dolgok jelenlegi állása során. Tudom, hogy a kollégáknak nem fog tetszeni, amit most mondok, de mivel mi innovatív közbeszerzést szerettünk volna megválasztani, és én már 2006-2007 óta is ezt támogatom, és most nagyon csalódottak lennének, hogyha ezt nem emlegetném megint. Rüle asszony ezeknek több aspektutás is áttekintette, és megpróbálja ezt a, a mainstream közbeszerzés irányába is belevenni. Tehát a, a, mivel a közhatóság is ebből többet akarnak látni, ezért én módosítókat fogok benyújtani elsősorban olyan helyzetekre, ahol a hatóságok egy olyan szállítóval együtt dolgoznak, aki vel már korábban is volt kapcsolatuk, és aztán a KKV-knek a szerepét is megvizsgálom a piacon. Nos, tehát szerintem megvan az alapja, hogy így járjunk el, és épp ezért szívesen e, dolgozom együtt Rüle asszonynal, és ezért nyújtom be a módosítóimat. Nos, ennyit akartam mondani. Most pedig akkor, e, mivel egy kicsit késlekedünk már, azért e, mindenkinek szeretnék szót adni, ugyanis a bizottság nagy nyomást gyakorol ránk, ugyanis retnének bevezetni. Épp ezért nagyon gyorsan kell a nyári szünet után szavaznunk erről. Épp ezért szeretném, hogyha most mindenki hozzászólhatna. Tehát, de azért szeretnék mindenkit megkérni, hogy, tart, hogy azért fogja össze. Kowski, Mrs. Styler, Mrs. Weiler, Mrs. Schaldemoser, Mrs. Turin and Mr. Rochefort. Any more? Vannak még? And Mrs. Gephardt. Okay, well I'm sure the two nem bánja ugye a két fontos koordinátor, hogyha a végén szól hozzá. Nos, akkor szeretném megkérni, hogy mindenki két percben szóljon hozzá. Májer úr először. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, Heider Rülének. Főként azonban a mai kiegészítések miatt természetesen majd alaposan el átolvasom az új verziót. Én is úgy gondolom, hogy az európai közbeszerzési szabályozást nagy mértékben egyszerűsítenünk kell, és mindenek előtt alkalmazhatóbbá kell azt tennünk a KKV-k számára. Mindenek előtt azonban az elhangzottak mellett, legyen szó a gazdaság, gazdaságilag legkedvezőbb ajánlatról, stb., hogy megfelelő fogalmakat teremtsünk, definiáljunk, annak érdekében, hogy ne az Európai Bíróságnak kellene, kelljen ezt megtennie. Nem csak a KKV-k érdekeit kell azonban szem előtt tartanunk, hanem az állami ajánlatkérők érdekeit is. A 17-es pontban határidők szerepelnek, nagyon fontos a kiigazítás lehetősége, másrészt pedig a tervezhetőség az állami ajánlatkérők számára. A növekvő jelentősége miatt ennek a témának a legtöbb kollégával egyetértek abban, hogy az elektronikus közbeszerzési eljárást nem csak a javaslat, illetve a jelentés indoklásában kell hangsúlyoznunk. Remélem, hogy az új verzióban egy egész cikk vonatkozik erre, ezt üdvözölném. Emellett az Európai Uniónak ösztönzőket kell teremtenie arra, hogy az elektronikus közbeszerzési eljárások minél inkább elterjedjenek. Sok példa azt mutatja, hogy az ösztönzés önmagában, a lehetőség önmagában nem elegendő. Más intézkedésekre is szükség van. Köszönöm szépen, és remélem, hogy az összes többi vetületét a témának még meg tudjuk majd beszélni. Két percben sikerült, tehát ez tökéletes úr. Mivel ilyen kevés időnk van, a KKV-kre konzultálok. Bár a kollégáim véleményével egyetértek, különösen amikor a gazdaságilag legelőnyösebb eh, pályázatról van szó, amit az, ahogy az árnyék jelentős tevő is említette. A KKV-kkel kapcsolatban azt hiszem, hogy a jelentésben benne vannak már a legfontosabb dolgok, és tulajdonképpen nagyon jól összefogta ezt a jelentéstevő, és tulajdonképpen ezt két bekezdésben el tudta intézni, és ez engem meglep. Tehát a kkv számára pont azokat a kérdéseket említette, amelyek a legfontosabbak. Az egyetlen dolog, ami hiányzik szerintem, és amelyet módosítókkal talán hozzá lehetne tenni, ez pedig a pénzügyi feltételek a KKV-k számára, tehát amikor pályáznak, akkor ezeket arányossá kellene tenni, tehát épp ezért üdvözlöm a jelentést, különösen a KKV-kkal kapcsolatos részét illetően, és ennyit akarok majd hozzátenni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Styler asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját is. Ahogy a kollégák is mondtaták, az egyszerűsítés, a jogi világosság nagyon fontos, a fenntartható közbeszerzés és a társadalmi dimenziós nagyon fontos. Aztán Heidi említette a szolgáltatásokat, amikor különböző kultúrákról van szó, nagyon fontos a 19 pontos illetően szerintem az emberekkel való beszélgetés, akik a közbeszerzésen dolgoznak, az ő szakértelmük, tudásuk, mindez nagyon fontos, és a bevált gyakorlat is. Tehát ezért a különböző országok között ezeket ki kellene cserélni, hogy egymástól tanuljunk. Tehát ez egy nagyon fontos megjegyzés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csatlakozom azokhoz, akik megdicsérték Rüle asszonyt. Nem csak azért, mert nagyon világos és érthető a szöveg, a második verzió egyébként még jobb, mint az első, hanem egyetértek a politikai nézeteivel, elképzeléseivel is. A meghallgatások során világossá vált, hogy általánosságban véve nem szokatlan az eljárás, illetve közbeszerzési jogot felhasználni politikai szintű, legyen az nemzeti vagy európai szintű politikai célok elérésére. Nagyon jónak tartottam, hogy a bizottsági meghallgatás alkalmával a munkáltatók szövetsége is világossá tette, hogy belátja, hogy értelmes vagy érdemes a bérmegállapodásokat is feltüntetni, mint követelményeket. Így tehát olyan szövetségeseink is vannak ebben a kérdésben, akik egyébként nem mindig a mi oldalunkon állnak. Nagyon jónak tartom, hogy Rüle asszony hangsúlyozza, hogy egy világosabb, egyszerűbb, rugalmasabb szabályozásra van szükség, és az Európai Bizottságnak fokozott felügyeletet kell gyakorolnia, és ösztönzőket kell teremteni. Ezt mind helyesnek tartom, de nem szabad kihagyni ebből a tagállamokat sem. Nagyon fontosnak tartom, hogy decentrál, decentralizált módon történjen a döntéshozatal, és a tagállamok decentralizált módon gondoskodjanak a gyors megvalósításról. Mayer úr, ön tudja, hogy Németország csak tavaly ültette át a gyakorlatba a 2004-es irányelvet. Ez botrányos, hogyha megnézzük, hogy milyen fontos ez az irányelv a KKV-k számára. Még egy szót az értékhatárokról. Örülök, hogy az elmúlt hat évben a vita pozitív irányba mozdult el. Most az értékhatárok növeléséről szól a vita, mi ezt 2004-ben javasoltuk. Időközben azonban változott a világ. Nagyon érdekeltek vagyunk mi, az Európai Unió abban, hogy új globális piacokra is betörjünk, Egyen példa India. Vannak szabadkereskedelmi megállapodások, amelyeket módosítani kellene, ezt hallottam legalábbis a külkereskedelmi szakbizottságban ülő kollégáktól, ezért mindenképpen meg kell vizsgálnunk azt, hogy nem merülnek-e fel problémák a WTO-nál hogyha az értékhatárokat megnöveljük most, miután hat évig változatlanul hagytuk őket. Nem ellenzem ezt a javaslatot, de nagyon fontos ezt megvizsgálnunk, nehogy kontraproduktív szabályozás jön létre. Rüla asszony, engem érdekelne, hogy mi áll a 17-es pont hátterében, ami az ön javaslatait illeti. Nem lehet, hogy ez egy nagyon veszélyes pont. És ami pedig a 21-es pontot illeti, ezt ön már megváltoztat. Az első verzióban az állt, hogy ez kötelező, most pedig átfogalmazta és azt írta, hogy fel kell hívni rá a figyelmet. Most hallom, hogy rossz a fordítás, igen. Csak az első német verzió volt tehát pontatlan. Nagyon örülök annak, hogy ön megvizsgálja a szöveget ilyen tekintetben is, hiszen a fordítás nagyon sokat ronthat egy szabályozáson, hogyha nem megfelelő. Jó, igen, Rőle asszony is jelezte ezt a problémát. Saldemosza asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Nem akarok mindent megismételni, amit már hallottunk. Ugyanannyikor annyit szeretnék elmondani, hogy amikor a Dán hatóságokkal és intézményekkel beszéltem, akkor azt kérték, hogy világosak legyenek a társadalmi területen, hogy milyen követeléseink lehetnek. Erre van szükségük. Tehát ne csak a ö, fenntarthatóságról, a környezetbarát kritériumokról beszéljünk, hanem hogyha például a közhatóságokról van szó, akkor a szociális záradékokba valószínűleg beférnek olyanok is, hogy a kisebbségeket alkalmazhassák, stb. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Krisztelhez csatlakoznék, hiszen az foglalkoztatási bizottságban is foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, és beszéltünk annak a lehetőségéről, hogy a képzést és az oktatást is belevehessük azért, hogy tovább képezzék a vállalatok az alkalmazottakat. A másik dolog, hogy amikor közbeszerzésről van szó, akkor a kollektív szerződéseket és az idevágó törvényeket figyelembe vegyék. A harmadik pedig a, a célkitűzések, és a szociális szolgáltatásoknak a szempontjait és védeni. Tehát mindezek a szociális aspektusokkal kapcsolatos kérdések. Szeretnénk, hogyha ezeket is belevennék. Ez nem hiszem, hogy ennek ellentmondásba kellene állni az elveinkkel. Elnök, köszönöm szépen. Várjuk az EMPL bizottságnak a véleményét, Rosfor úr. Elnök úr, én is gratulálni szeretnék Rüle asszonynak a jelentéshez, és azért, hogy ilyen összefogott volt és ilyen célra törő. Első megjegyzésem. Mindannyian egyetértünk, hogy a minőség és az árnak megfelelő egyensúlyban kell lenni. Ugyanakkor a közbeszerzés szempontjából formalizálni kell a minőséget, mert különben állandóan szubjektivitás fog uralkodni, tehát gyanú veszi körül. Épp ezért szeretném, hogy a bizottság amely javaslatokat tesz, vegye bele a minőséget is. Szeretnék csatlakozni az egyik kollégákhoz, amikor egy közbeszerzési eljárást lezártak, akkor azért még nem fejeződött be ez a folyamat, tehát a minőséget is figyelembe kell venni. A másik kérdés nem a fenntarthatóság, tartóság, hanem a szolgáltatásnak a létezésének a tartóságát kellene garantálni tehát épp ezért ez épp olyan fontos, mint a minőségnek a formalizása. A másik kérdés a KKV kérdése. Mind azon felül, amit már hallottunk, ne felejtsük el, hogy van egy lehetőség, hogy a KKV-k azok társaságot alakítsanak ki, vagy valamilyen fajta szövetsége, hogy együtt pályázhassanak. Ugyanis különben a KKV-k nem tudnak részt venni a pályázatokban, mint más vállalatok, mert nagyon sokszor csak együtt tudják ezt megtenni, ahhoz, hogy olyan színű ajánlatot tehessenek, amivel a piacban versenyképesek. Tehát tiszteletben kell tartani nyilvánvalóan a versenyt, nem szabad, hogy helyi monopólium alakuljon ki, de amikor nincsen helyi monopólium, akkor lehetővé kellene a KKV-knek az ilyenfajta szövetségét létrehozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most akkor jön a két koordinátor, először Gebhardt, asszony, aztán Schwab úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a kiváló tervezetért, amelyet Rüle asszony előterjesztett. Ez egy nagyon jó munkadokumentum, és egy nagyon kiváló jelentés, és rendkívül jó jelentésről van szó. Elnézést, hogyha eleinte nem megfelelően fogalmaztam egy témával a az évezred legelején foglalkoztunk már a legolcsóbb vagy a gazdaságilag legkedvezőbb ajánlat közötti különbség. Már akkor azt mondtuk, hogy a legolcsóbb ajánlatot szeretnénk előmozdítani annak az elfogadását, de egy viszonylag nem, nem teljesen jól megfogalmazott követelményrendszert teremtettünk, amely jogbizonytalansághoz vezetett. Ennek következtében gyakran az ajánlatkérők, tagállamok nem éltek ezzel a kritériumrendszerrel, mert nem tudták, hogy ez a megfelelő kereten belül található-e vagy sem. Nagyon fontos ezen a kritériumrendszeren dolgoznunk. Néhány példát már említettek a kollégák, ezeket nem szeretném még egyszer megismételni, hiszen nincs már sok időnk. Egy második pont, amelyet szintén nagyon fontosnak tartok, és amelyet talán érdemes volna részletesebben megvitatni, az, hogy nem engedhetjük át a jogalkotási feladatokat az Európai Bíróságnak, ezért világos politikákat kell teremtenünk, mindenek előtt a szolgáltatási koncesziókra gondolok. Láthatjuk, hogy újra és újra európai bírósági ítéletekre van szükség, mert sokan nem tudják, hogyan bánjanak ezzel a témakörrel. Azt hiszem, nagyon fontos ezzel is foglalkozunk, mert egy jelentős témáról van szó. Rüle asszonynal itt van egy kis nézeteltérésünk, de hát a jövőben majd ezt még részletesebben meg kell vitatnunk. És végül válaszolj. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném rövidnek fog, fogni mondanómat. Azt hiszem, hogy Rüle asszony jelentése fején találta a szöget. Csak azokat a részeket próbálja ö, a változtatás szempontjából figyelembe venni, amelyek alkalmasak erre, és éppen ezért a jelentés kiváló, kiemelkedő. Ezért gondolom, hogy a néppárti frakció sok részét támogatni tudja a jelentésnek, ahogyan Frank Engel már említette. Különösen szeretném azonban támogatni ezt az óvatos megközelítést, illetve szemléletet, ami az értékhatárok megváltoztatását életi. Rüla asszony ugyanis joggal említette, hogy nem csak a saját piacainkra kell gondolnunk, hanem arra is gondolnunk kell, hogy az Európai Unió egy erős export régió. Másodszor támogatnám a gazdaságilag legkedvezőbb ajánlat támogatását is, és amit Robert Rochefort mondott ezzel kapcsolatosan, teljesen helytálló. Tehát csak beszélni nem elég róla, fontos részletesebben meghatározni ennek a mikéntjét, illetve miben létét. Ami az egyszerűsítés támogatását illeti ebben teljesen egyetértünk, a kérdés csupán az, hogy ez ilyen egyszerű lesz-e. Emlékeztetnék arra, hogy az Európai Bíróság nem régiben az Ánhorn ítéletében, ezt a bizottság értekezletén is elmondtam már, egy pontot világossá tett, pontosított, amely sokáig nem volt világos, és hogy állandóan változtatjuk a jogszabályokat, akkor a jogbiztonság nem növekszik az alkalmazásban, hanem az új jogszabályok újra és újra megkérdőjelezik a jogbiztonságot. A második és utolsó pontom pedig az, és Frank Engel teljesen egyetértek, a tárgyalási eljárás egyszerűsítése nem mindig a megfelelő módszer. Nyilván itt is szükség van egyszerűsítésre, de hogy ez megoldás lenne a fennálló problémákra, nos, ebben nem vagyok biztos. Köszönöm szépen mindannyiuknak a vitát. Schmidt asszony a bizottság részéről itt van. Hát sajnos nincs igazán sok időnk, úgyhogy Kérdezem, hogy ha valami konkrét dologhoz szeretne hozzászólni, akkor inkább arra összpontosítsunk. Aztán Rüle asszony kap ismét szót, hogy levonja a következtetéseket. És mit asszony? Köszönöm szépen, elnök úr. Hát, mint mindig, csak azt mondom, hogy mindent, mindenre odafigyeltem, mindent leírtam, és tekintettel arra, hogy nagyon sok anyag született ebben a témakörben, Biztos vagyok benne, hogy elő tudunk állni majd valamivel, ami az imkónak is tetszeni fog. Csak azt szeretném hangsúlyozni, egy kis figyelmeztetést szeretnék hangsúlyozni a értékekkel és az egyszerűsítéssel kapcsolatban a nemzetközi vállalásainkat is figyelembe kell tartani, hiszen a közbeszerzés kérdése ö, nem csak a küszöbértékekről szól, hanem olyan követelményekről, amelyekkel kapcsolatban nemzetközi kötelezettségvállalásokat is tettünk, ezt szem előtt kell tartani, ez persze nem akadályozhat meg bennünket abban, hogy a rendelkezésünkre álló keretek között mindent megtegyünk, amire képesek vagyunk. Köszönöm szépen, tehát akkor figyelemmel fogjuk kísérni a javaslataikat. Most Rüle asszonynak adok szót, hogy összegezze az elhangzottakat, tessék. Nagyon örülök annak, hogy az árnyék jelentéstevők elfogadták, hogy most kell meghatároznunk a határidőt, mert ha azt később tettük volna meg, akkor már nem tudtuk volna időben elkészíteni a jelentést annak érdekében, hogy a bizottság a döntéseiben figyelembe vegye azt. Ezért kérem, hogy a július 19-e legyen a határidő, más lehetőségünk nincs. Épp ezért akartam a német fordítást mielőbb kijavítani, Egyébként az összes munkatárs megkapta már az én módosítóimat, de szívesen elküldöm ezt az egész szakbizottságnak angol verzióban, angol fordításban, hogy ismerjék már előzőleg, előzetesben az én javaslataimat, és ennek alapján dönthessenek. Ami pedig Várler asszony kérdését illeti, ezt négy szem közt megbeszélem vele. Egyébként köszönöm a kiváló vitát, és várom a módosító indítványaikat. Yes, so thank you very much. Köszönöm szépen. Tehát a módosítások beadásának határideje július 19, és szeptember 12-én folytatjuk le a vitát, itt az IMKO-ban és az októberi plenárison is ismét napirendre kerül, addig a bizottság is megteszi majd a végleges javaslatait. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek a részvételt. Most térjünk rá a következő jelentéstervezetre. Henslik asszony jelentéséről van szó, a szolgáltatási irányelv kölcsönös értékelési folyamatáról van szó. Itt vannak az árnyék jelentéstevő Gebhardt asszony, Menders úr, Kemfer úr, itt van? Nem látom. Nem tudom, hogy a zöldeket képviselei valaki, és a többi érintett kollég, kolléga nincs itt. Igen, látom ott a kollégát. Henzlik asszonynak adok most szót, hogy mutassa be a jelentés tervezetét. Egy kicsit késésben vagyunk, de remélem, hogy lesz elég ita, idő a vitára. Henslik asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! A szolgáltatási irányelv az egyik legfontosabb jogszabály, amit itt ebben a szakbizottságban, a, amivel kapcsolatban itt ebben a szak, szak, szakbizottságban vitáztunk. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. A kölcsönös értékelési folyamat hátteréről is hadd, szóljak néhány szót. A irányelv 39. cikke rendelkezik erről, és ez az irányelv elég új, az európai jogalkotási eszköztár egyik új eleme. Ez a kölcsönös értékelési folyamat nem vonatkozik minden egyes cikkre, de bizonyos követelményekre vonatkozik. Ez bizonyos mozgásteret hagy a tagállamok számára. A jelentésem úgy épül fel, ami megfelelőképpen tükrözi azokat a megbeszéléseket, amelyeket a kölcsönös értékelési folyamat keretében lefolytattuk. Három fő témára koncentrál. Az egyik a kölcsönös értékelési folyamattal foglalkozik a szolgáltatási irányelv tekintetében, a másik az ellen eredményekkel és utókövetéssel, harmadszor pedig az értékelési irányelv eszköz jellegéről, hogy a jövendő jogszabályokban hogyan használható ez az eszköz. Szeretném hangsúlyozni, hogy az kölcsönös értékelési folyamatot nem szabad végrehajtani az adott irányelv végrehajtási folyamatával. Ez a két eszköz kölcsönösen összefügg, ugyanakkor a kölcsönös értékelési folyamatnak nem célja, hogy magát a végrehajtást javítsa, hanem arról van szó, hogy értékeli azt a helyzetet, hogy milyen helyzet alakult ki az egységes piacon az irányelv bevezetése után. Ennek az eszköznek az a célja, hogy segítse a végrehajtás teljességét. Ezek a feltételek azonban még nem teljesültek a szolgáltatás irányelv tekintetében, ezért úgy érzem, hogy az irányelv végrehajtása során bekövetkezett késlekedés magát a kölcsönös értékelési folyamatot is befolyásolhatta. Úgy érzem azonban, hogy a kölcsönös értékelési folyamatra úgy kell tekintenünk, hogy az nagyon fontos része annak, hogy a tagállamok közötti adminisztratív együttműködési folyamatot meg tudjuk erősíteni, és kialakítsuk a szolgáltatások terén is valóban az egységes belső piacot és le tudjuk bontani a szolgáltatások egységes piacán jelentkező, illetve még meglévő akadályokat. Véleményem szerint itt ez a kognitív, úgynevezett gondolkodási folyamat az egyik értéke, eredménye magának ennek a folyamatnak. Ez a munka nagyon érdekes képet festett arról, hogy mit történik tulajdonképpen a tagállamokban, azon követelmények tekintetében, amelyek a kölcsönös értékelésű folyamat látó terébe kerültek. Az érdekeltek nem egyenlőek a kölcsönös értékelési folyamat szereplőivel. Őnekik lehetőségük volt megfogalmazni a véleményüket azokon a nyilvános meghallgatásokon, amelyeket az Európai Bizottság tartott. E, azonban ö, nem voltak, nem készültek rendszeresen jelentések, nem vontak le végkövetkeztetéseket ezek után, a megbeszélések után, amelyekhez az érdekeltek hozzáférhettek volna. Azt hiszem, hogy ennek a folyamatnak ez ezt a folyamatot ezen a téren javítani lehetne a jövőben. A kölcsönös értékelési folyamatot a szolgáltatási irányelv terén más akciók, más cselekvések terén is igénybe vették. Olyan cselekvésekről van szó, amelyek amelyeket az Európai Bizottság fontosnak tart. Több ilyen cselekvés tartozik ide, az egyik a kölcsönös megbeszélések, amelyeket a tagállamokkal folytattunk le. Az Európai Parlamentet tájékoztatni kell ezekről a megbeszélésekről. Az a benyomásom azonban, hogy itt nem látjuk az összefüggéseket nem látjuk a teljes képet, és ezért sokan nagyon örülnénk, hogyha további tájékoztatást kapnánk a végrehajtás folyamatáról. <clears throat> Ezen kívül az alatt az idő alatt, amely a, az irányelv bevezetése óta eltelt, tehát a végrehajtásra lehetőséget adott, a nem, tehát lehet, nem volt lehetőség még minden követelmény teljesítésére. A bizottságnak meg kell, teljesen értenie kell a jogalkotási folyamatot. Ugyanakkor azokra az ágazatokra kell összpontosítani, ahol a legnagyobb a fejlődés lehetősége, különös tekintettel a határon átnyúló kereskedelemre. Ezért még további munkára van szükség annak érdekében, hogy teljes mértékben kihasználhassuk ezt az ebben a folyamatban rejlő lehetőségeket. A bizottság több problémát is jelzett, a szolgáltatás nyújtással kapcsolatban számos jogalany esetében, vagy például a törstöke tekintetében, vagy a biztosítás kötés kérdésének tekintetében, ezeket meg kell vizsgálni. Ezeket a problémákat számos alkalommal jelezték már, nem csak a szolgáltatási irányelvvel összefüggésben. Ezek a problémák sürgős cselekvést igényelnek. Érdemes még utalni a szolgáltatás irányelv gazdasági jellegű végrehajtására. Ezt a bizottság már bejelentette. Úgy érzem, hogy a kölcsönös értékelési folyamatot általánosságban támogatni kell, hiszen véleményem szerint, és remélem, hogy ez meghozza majd a tőle várt eredményeket, és a parlamentet folyamatosan tájékoztatni fogják a fejleményekről. Az a véleményem, hogy a kölcsönös értekelési folyamat során felhalmozott tapasztalatokat más szakpolitikai területeken is fel kell használni. Ezért azt ajánlom, hogy ezt az eszközt a jövőben is vegyük igénybe. Ugyanakkor van egy feltételes ajánlásom. Úgy érzem, hogy a kölcsönös értékelési folyamatot főleg horizontális intézkedések esetében kell igénybe venni ugyanis ezek jelentős mozgásteret hagynak a tagállamok számára. A kölcsönös értékelési folyamatot ezen kívül elsősorban a legfontosabb intézkedések esetében kell alkalmazni, nem pedig az egész irányelv tekintetében, hiszen a kölcsönös értékelés mindig egy nagyon alapos elemzésen alapul. Az érdekelt feleket mindig tájékoztatni kell a munka haladtáról. Összegzésképpen úgy vélem, hogy a kölcsönös értékelési folyamat jó eszköz, annak ellenére, hogy megvannak a maga hiányosságai. Új területeken is be lehet vetni ezt az eszközt. Ezen kívül az a véleményem, hogy figyelmünket olyan cselekvésekre kell összpontosítani, amelyek javíthatják a belső szolgáltatási piacot. A bizottság olyan javaslatot fogalmazott meg, melynek célja a belső piac fellendítése. A legfontosabb célunk azonban továbbra is a szolgáltatási irányelv helyes végrehajtása. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. És nagyon kíváncsian várom a véleményüket különösen az árnyék jelentéstevők részéről. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hanslik asszony. Mindjárt meghallgatjuk az árnyék jelentéstevők véleményét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kiváló jelentés tervezetet, amelyet elkészített. Egy olyan témáról van itt szó, amelyet, amelyről sokáig vitaz, vitatkoztunk akkor is, amikor a szolgáltatási irányelv készült, és a parlament nagy többséggel azon az állásponton volt, hogy egy nagyon bürokratikus eszközről van szó, alapjában véve mi ezt elutasítottuk, de a tagállamok azt mondták, hogy mi akarjuk ezt az eszközt, ezért mi rábólintottunk, azt mondtuk rendben van, és meglátjuk majd, hogy hogyan működik. Azt hiszem, hogy a kezdeti szkepticizmusunk itt a parlamenten belül nem igazán igazolódott be, és nagyon jó, hogy mi is tanulunk a múltból. Nekem ugyanis az a benyomásom, hogy ez az eljárás, ahogyan azt megterveztük, pontosan azért, mert kis csoportokban történtek a megbeszélések, szemben azzal, hogy minden tagállam, minden egyes tagá- másik tagállam eljárásáról értesült volna, itt tehát egy Célra vezető értelmes eljárás született, célra vezető azért is, mert véleményem szerint hozzájárult ahhoz, hogy a közigazgatásban uralkodó félelmeket más hagyományokkal, más kultúrákkal, más közigazgatási módszerekkel szemben a tudatlanság bizonyos tagállamokban áthidalható ezáltal, és egy nagyobb mértékű európai gondolkodás is elterjedhető az egyes közigazgatásokban. És hogyha már ezt a célt elértük, azt hiszem, sokat nyertünk ezzel az eszközzel. Éppen ezért ez a megközelítés nem rossz. Azonban igaza van, amikor azt mondja, hogy ez nem alkalmazható mindenütt, hiszen valóban egy nagyon bürokratikus eljárásról van szó. Éppen ezért a jövőben, hogyha az eszközt alkalmazzuk, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy mikor és hol és hogyan alkalmazzuk. Ez egy olyan dolog, amelyet talán hangsúlyozni kellene a jelentésben, hogy valóban politikailag fontos, komplex, összetett témakörökben alkalmazzuk, és nem minden egyes jogalkotás esetében. Ami az általános jogalkotást illeti, még én úgy gondolom, hogy a korrelációs táblázatok eszköze lenne a legjobb megoldása. A legjobb megoldás, hogy az Európai Bizottság láthassa, hogy mennyiben valósult meg jól az adott jogszabály átültetése. Ez egy második pont, amelyet hangsúlyoznék a jelentésben. Szerepel ugyan benne, de én ebben az összefüggésben hangsúlyoznám, aláhúznám még egyszer. Ami a bírálatomat illeti. Nos, azt kérném, hogy a 16-os pontot vizsgálja felül. Ez ugyanis a szolgáltatási irányelv tartalmi értékelését tartalmazza, és nem függ össze az értékelés módszerével. Azt gondolom, korlátozódnunk kellene azon témakörökre, amelyeket az saját kezdeményezésű jelentésünk értelmében meg akartunk tárgyalni, mint ahogyan én is például a jelentésemben az egyablakos ügyintézésről tartottam magam ahhoz az elvhez, hogy a tartalmi kérdéseket ne nyissuk meg még egyszer, ezért jó lenne, hogyha elgondolkodna azon, hogy a 16-os cikket például megtartja a jelentésben, vagy sem. Ugyanis ez még nehezítené a valós vitát, a valós témánkról, ezért nagyon fontos lenne megvitatni, hogy hogyan bánunk az ilyen kérdésekkel. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mendels úr. Köszönöm, elnök úr. A szolgáltatási irányelvnek a... elment a hang sajnos. Oh, oh, now it's working. Well, actually what I... Jó, most működik, tehát azt akartam mondani, hogy nagyon támogatom az ötletet, de gyakorlatban mégsem tartom olyan jónak. A szolgáltatási irányelvnek az egyik sarokpontnak kellene lennie, ugyanakkor a tagállamoknak joguk van saját szolgáltatásaikat védeni, és egy ö, piacot teremteni saját szolgáltatás nyújtóik számára. Tehát itt ismét új korlátokat állítunk fel, Hát kár. Én is támogatom ezt az elképzelést, nem akarok mindent megismételni, amit elhangzott. A bizottság optimista, tehát az elgondolás jó, hogyha jól hajtjuk végre, akkor örülni fogok neki, de látják, hogy még a tagállamok még mindig nem hajtották végre a teljes irányelvet, úgy, ahogy az van. Hát ez nagy kár. alig változtatták meg a szektorspecifikus jogszabályaikat, hogy a korlátokat lebontsák, és ezek a protektív intézkedések, védelmi intézkedések még mindig életben vannak. Evelyn és én megvitattuk ezt az egész anyagot, és vannak olyan szektorok, olyan ágazatok, amelyek még mind eh, amíg mindig nem harmonizáltak az egészségügy, a szerencsejáték ágazatok ilyenek. Szerintem ezt is értékelnünk kell, fel kell mérnünk, és a Legal Affairs Bizottságban, a Jogi Ügyek Bizottságban éppen most szavaztunk erről, és az egyik kolléga azt akarta, hogy az online szerencsejátékot is nemzeti alapon szervezzék, meg hát ez lehetetlen, de láthatják, hogy, hogy változik az emberek gondolkozása. Örén, örön, örülök az egyablakos ügyintézési pontok felállításának, tetszik a teljesítmény ellenőrzésének a gondolata, de fontos lenne, hogy a bizottságnak legyenek eszközei, hogy betartassa ezeket az intézkedéseket, és szankcionálja azokat a tagállamokat, amelyek nem tartják be a szabályokat. Ez a hiányzó lánc, láncem úgymond. Hát 5-6, talán 10 év is el kell, hogy teljen, mi már nyugdíjba leszünk, mire ez a szolgáltatás irányelv úgy fog működni, ahogy kellene. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez a szokásos módon ö, provokatív, ellentmondásos hozzászólást, mondja az elnök. Ö, kérdezem, hogy az én frakcióm nevében akar-e valaki hozzászólni, Heidi? Igen, tessék. Rövid leszek, de talán még egy megjegyzést előjáróban az előttem szólóhoz. Mendes úr, talán jó lenne, hogyha a frakcióbeli kollégájának a jelentését elolvasná az online szerencsejátékkal kapcsolatosan, az nagyon informatív de nem szükségszerűen felel meg az ön nézeteinek, de másokból jelentkeztem szólásra, szeretném hangsúlyozni, mi volt számomra fontos. A kölcsönös értékelés mindenképpen egy jó megközelítés, és azt hiszem, hogy Hanslik asszony ezt nagyon világosá tette a jelentésében. Azonban csak az indoklásában fogalmazta meg a legfontosabb megállapítását, hogy az eljárásnak csak a legfontosabb jogalkotási eljárásokat kellene érinteni, a legfontosabb jogszabályokat, hiszen máskülönben túl nagy lesz a bürokratikus teher. Nagyon jó a megfogalmazás az indoklásban, nagyon örülnék, hogyha ez a jelentés szövegében magában is szerepelne. Ez nem függ össze az irányelvvel magával, hanem a megvalósításával függ össze a tagállamokban. Sok panaszt kaptunk a német önkormányzatoktól, de ez a német kormány munkájával függ össze főként, és nem az irányelv tartalmával. Ezért nagyon jó lenne, hogyha ez bekerülne magának a szövegnek, a, a szövegébe a jelentésnek, de egyébként nagyon köszönöm a jelentést. Köszönöm, Heidi. Hát azzal kapcsolatban, amit mondtál, nem hiszem, hogy itt most a szolgáltatás irányelvvel kapcsolatban újra meg kellene nyitnunk vitáspontokat, nem ez a feladatunk itt. Ugyanakkor Hanslik asszony nagyon jól megfogalmazta a jelentésében, hogy ez a folyamat összefügg a komplex egységes piaci jogszabályok végrehajtásával. Fontos, hogy világos közbeszerzési szempontok alapján lehessen meghozni a véleményt, a döntéseket arról, hogy az egyes tagállamok hogyan tartják be ezeket a követelményeket. A 16-os cikkben szereplő záradékkal kapcsolatban hosszas vitát folytatunk, és látom, hogy mosolyognak. A szolgáltatás nyújtás szabadságáról van szó ebben a cikkben. Itt, itt kifejezetten arról van szó, hogy a tagállamoknak ezt a döntést meg kell hozniuk. Fontos, hogy konzisztencia legyen a nemzeti hatóságok között azt illetően, hogy mit tartanak megfelelőnek ahhoz, ahol a korlá- arra, hogy a korlátozás lehetséges legyen a 16-os cikk értelmében. Ami a teljes irányelv végrehajtását illeti, maguk a tagállamok peer review keretében végzik el ezt az értékelési folyamatot. Azt mondtuk, hogy több kölcsönös értékelésre lenne szükség, például a távközlési cégek tekintetében is szemben a bizottság véleményével, amely nagyon is központosítani szeretné a szabályozásukat. A parlament véleménye nagyon konzisztens volt e tekintetben. És nagyon fontosnak tartjuk, hogy továbbra is strukturált módon folytassuk ezt a kölcsönös értékelési folyamatot. Ugyanakkor ez nem olyan eszköz, amit minden egyes alkalommal le lehet venni a polcról, de amikor itt van mozgástér, hogy, hogy így vagy úgy mit élünk, ítélünk meg valamit, mert vannak még olyan tagállamok, ahol vannak korlátozások ö, bizonyos termékekre a határon átnyúló kereskedelem során, mert például egyes tagállamok azt mondják, hogy nem biztonságos, miközben más ö, tagállamokban már biztonságosnak nyilvánították ezt. Ez tárgya lehet az ilyen kölcsönös értékelési folyamatnak, párbeszédet lehet folytatni ennek keretéből, mert hogyha mondjuk egy tagállamban betiltanak bizonyos szolgáltatást, mert ezt az állampolgáraik érdekével ellentétesnek tartják, ugyanakkor másik tagállamban ezt engedélyezik. Nos, hát nekem a konzisztencia folyamat egyik sarokpontjának tűnik ilyen ö, kérdésekben. Azzal is egyetértek, hogy nem arról van szó, hogy orvosolni kell az itt felmerült problémákat. Hanzlik asszony teljesen helyesen ö, ö, mondja, hogy kommentálni kell a, a megállapításokat. És ö, itt a komplex, ö, vannak olyan komplex ö, területek, ahol valóban lehetőség van különböző megítélésre. Például határalán átnyúló szolgáltatások terén tekintettel anélkül, hogy mondjuk egy szolgáltatót a székhelye szerinti ö, országban már biztosítottak arról, hogy engedélyezik a szolgáltatást, ugyanakkor más tagállamban betiltják, hát itt, meg, itt a bizalom hiányáról van szó. Tehát, hogy mondjuk egyik országban hajlandók biztosítást kötni a, arra a szolgáltatásra, a másik országban nem, akkor itt egyszerűen információ hiány van a belső piac információs rendszerében végül pedig arról, hogy bizonyos szolgáltatások csak bizonyos szolgáltatásokra, bizonyos szakmákra korlátozódnak. Itt szintén a szakképesítések kölcsönös elfogadásáról is szó van. Úgyhogy szeretnénk, hogyha a bizottság beszámolna nekünk ezeknek a vitás kérdéseknek a megoldásáról. Remélem, hogy sikerül majd megoldást találni ezekre, de már az is jelentős, hogy sikerült meghatározni ezeket a problémákat. Hogyha további megjegyzések vannak a tagállamok rész, részéről, illetve a kollégák részéről, akkor majd ezt tegyék meg. Kicsoda? Ö, Kérem a bizottság képviselőjét, hogy, hogy ossza meg velünk a véleményét. Erre mindenképpen szánunk néhány percet. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek, mert tudom, hogy már késésben vannak, tehát hogy időt nyerhessenek első megjegyzéseim. Nagyon örülünk ennek a jelentésnek, ugyanis nagyon fontos kérdésekkel foglalkozik a kölcsönös értékelés keretében. Mint ahogy hallottuk, ha a 39-es cikke a szolgáltatás irányelvnek nem elegendő alapként, ezért mi invenciózusok és hatékonyak akartunk lenni, és nagyon örülünk, hogy Gebhardt asszony is elismerte, hogy vannak előnyei ennek a folyamatnak, és nem csak felesleges bürokráciát hoztunk létre. Persze nyilvánvalóan a bizottság számára is egy nagyon sok előfeszítés jelentetett, de mindannyian egyetérthetünk abban, hogy ez megérte. Mint ahogy az elnök is jelezte, talán a bizottságnak a kulcsfontosságú eredményeire kellene felhívni a figyelmet, amely persze nem prejudikálja ezeket a kérdéseket, hanem ez azt mutatja, hogy a szolgáltatási belső piacot továbbra is javítani szeretnénk, épp ezért legitim helye van ebben a dokumentumban. Egyetértek nagyon is, talán mindenkivel, akik egy ilyen üszköznek a korlátolt felhasználásáról beszéltük, mint mondtam, a bizottság számára és a tagállamok számára is ez egy nagyon nagy munkát jelentett, de ezt nem mindennapi eszközként kell felhasználni, mint a normális irányelveket. A bizottság mindig is nagyon örül annak, hogyha a közös célokat, közösenket támogatjuk azért, hogy összegző táblázatokat adjanak a tagállamok. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük! Most akkor Hanslik asszonynak összefoglalásra megadom a szót, és az ütemtervet is ismertetem. Július 18-a a módosítottaknak a e, benyújtása, és amit visszatérünk e, a nyaralásból, augusztus 30-án újra e, taglaljuk a módosítókat, és szeptember 19-én fogunk a bizottságban szavazni róla. Hanzik asszony. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, szeretném megköszönni minden kollégának a megjegyzéseit. Általánosságban úgy tűnik, hogy egyetértünk abban, hogy a kölcsönös értékelési folyamat e, egy jó eszköz, de ezt az eszközt nem lehet minden lehetséges helyzetben felhasználni, csak akkor és ott, amikor a horizontális célokra használjuk fel. Nagyon örülök, hogy úgy tűnik, hogy önök is osztják ezt a véleményemet ezzel a témával kapcsolatban. A hozzászólásokat majd megbeszélem kétoldalúan a kollégákkal, hogy hogyan vegyem figyelembe a módosítójukat, a megjegyzéseiket. Az új módosítók javítani fogják a jelentésnek a minőségét, és nagyon köszönöm mindenkinek az együttműködést, és felhasználom az alkalmat arra, hogy mindenki számára kellemes nyaralást kívánjak, és jó pihenést. Elnök, nagyon szépen köszönjük. Megpróbálunk majd takarékoskodni a módosítókkal, hogy valóban nyaralhassunk. Nos, akkor jön az utolsó napi rendi pont ma délután és üdvözlöm az első eszmecserén Éve Bretszen szólt a jelentéstevő, A ö, e, téma a fogyasztóvédelmi politika új stratégiája, és biztos vagyok benne, hogy van miről beszélnünk. Fél, ár, fél óránk van ö, erre, hát ez egy első eszmecsere, mint mondtuk, és később még visszatérhetünk rá. Itt vannak az árnyék jelentéstevők, Rekrik asszony, Repo, úr nevében, Gephardt asszony beszél, Rasfor úr, Rüle asszony elment, de lehet, hogy majd visszatér. Én a, megint csak hozzászólok, tehát mindenki itt van. Nagyon örülök ugyanakkor, hogy Jacqueline Minert itt üdvözöljem, és kollégáját, akik a Szankó főbizottságban fontos szerepet töltenek be, és még az igazságszolgáltatási szakbizottságban is. És Misú asszony foglalkozott a fogyasztói jogi irányelvvel kapcsolatban is, és ezért jól ismerjük már. És reméljük, hogy röviden mind a kettőjüktől hallunk majd. Svensson asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy a fogyasztói stratégiának a témájával kapcsolatban együttműködhetek a kollégákkal. És nagyon várom, hogy halljam a kollégáknak a véleményét, és figyelembe fogom ezeket venni. Azzal kezdeném, hogy ez a fogyasztóvédelmi politika új stratégiája nagyon érdekli az állampolgárokat. Az állampolgárok között sok olyan eset fordul elő, ahol az IMQ és az EU munkája és az EU irányelve érdekesnek tűnik a vállalatok számára a versenyképesség szempontjából, de most jött el az alkalom arra, hogy az európai állampolgárok, európai polgároknak bizonyítsuk be, hogy ez előnyös lesz ez az új stratégia számukra. Épp ezért nagyon fontos, hogy a fogyasztókat tartsuk szem előtt. Reding és Dali eh, biztosok 2012 tavaszán a fogyasztói védelmi jogi eh, programot be fogja mutatni, és ehhez biztosítani kell, hogy a meglévő fogyasztói jogszabályokat is figyelembe vegyék. A parlamentben a bizottságnak ezt a magas szintű ambícióját eh, üdvözölni kell, Ugyanakkor a, piac, a parlamentben és az IMCO bizottságban alkalom mutatkozik arra, hogy a saját véleményünket, szempontjaikat is figyelembe vegyük. Épp ezért nagyon jó lenne, hogyha biztosítani tudnánk, hogy az új stratégiát nagy többséggel támogassuk. A fogyasztói jogszabályok bevezetésekor elsősorban az élelmiszer, egészség és biztonság kérdései szerepeltek. Nyilván ezek ma, még, ma is fontosak, de most már sok minden mást is figyelembe kell venni. A gyerekeket például meg kell védeni a reklámoktól aztán vannak olyan vegyi anyagok, amelyek veszélyeztetik az egészséget. Szükség van egy fogyasztóvédelmi stratégiára is, amely az EU 2020-as stratégiai célkitűzéseket fogja serélni, segíteni elérni. Aztán szükséges van a, olyan stratégiára, amely a globalizáció és a gazdaság eh, digitalizációját segíti. E, aztán a társadalom előregedését is figyelembe kell venni. Nos, a fogyasztókat tájékoztatni kell, ugyanis különböző e, fügy, e, fe, körülmények vannak a fogyasztók számára a különböző tagállamokra, hiszen mi nem csak fogyasztók vagyunk, hanem emberek, fogya, állampolgárok. Tehát nem lehet bennünket csak fogyasztóvá lefokozni azt hiszem, hogy a fogyasztói szervezeteket mind európai, mind nemzeti szinten támogatnunk kell. El kell mondani azt is, hogy figyelembe véve a fogyasztói eredményjelző táblát, táblát azt látjuk, hogy 80 millió ember, az állampolgárok 17%-a szegénységben él, tehát az alapvető életfeltételekhez sem jutnak hozzá. Ugyanakkor vannak olyan fogyasztók, amely, akik nagyon sok forráshoz hozzáférnek, és pontosan ezeket a különbségeket kell nekünk megszüntetnünk. Tehát egy szociális Európát kell kialakítanunk, ahol bizonyos szolgáltatások mindenki számára rendelkezésre állnak. Márpedig ezt közösen kell megtennünk azért, hogy szolidaritást biztosítsunk az emberek között. Amikor ezt, ez, élünk ezzel az alkalommal, akkor tulajdonképpen a Lisszaboni szerződés elveinek felelünk meg, tehát figyelembe vesszük a fogyasztói érdekeket mindenfajta politikánkban, például a széndiokszid kibocsátás csökkentése, a fenntartható körülmények biztosítása, a fogyasztói jogok biztosítása, például az internetes vásárlások során, aztán a tudatosság növelése, azért, hogy a fogyasztók jogait valóban alkalmazni lehessen. Három prioritásra szeretném ezt alapolni, a, a fenntarthatóság, a biztonság és a gyermekek megvédése a hirdetésektől. Az Európa 2020-as stratégia szerint egy intelligens, fenntartható növekedést kell biztosítani, és a széndiokszid kibocsátások csökkentésével eljuthatunk bizonyos fokig erre, de ugyanakkor az egyéni fogyasztásnak is el kell ennek a célkitűzésnek az eléréséhez vezetnie hiszen tudjuk, hogy a széndiokszid kibocsátások a közlekedéstől és bizonyos termeléstől okozzák a kibocsátások növekedések. Épp ezért az új fogyasztói stratégiában ezt is figyelembe kell venni. Másik probléma, hogy 90 millió tonna élelmiszert dobnak el az Európai Unióban évente. 2015-re úgy számoltak, hogy az élelmiszer égény 70%-kal fog növekedni az egész világon. Épp ezért egy globális fajta mezőgazdaságot kell kialakítani, amely amely a fenntarthatóságot biztosítja a környezetvédelem szempontjából. Az élelmiszerellátás biztonsága és a termékbiztonság olyan területek, ahol a fogyasztók mindennapi problémákkal néznek szembe, például a rovarolő a növényvédőszereknek a jelenléte az élelmiszerekben és a különböző ter- más termékekben. Ez egy olyan terület, ahol valóban erősen kell védeni a fogyasztókat. A vélemény, közvélemény kutatások azt mutatják, hogy a fogyasztók elsősorban ezekre a kérdésekre gondolnak, amikor az élelmiszerellátás biztonságáról van szó, és a pénzügyi szolgáltatások szabályozásáról. Minden fogyasztós védelmi stratégiáknak egészséges alternatívákat kell biztosítani, épp ezért megfelelő címkézéssel kell ellátni az, a különböző élelmiszereket. De nem csak a címkézésről van szó, hiszen ez nem lesz elegendő egymagában, hanem merészeknek kell lennünk, és meg kell tintani és korlátozni olyan anyagoknak az alkalmazását, amelyek károsak az egészségre. Ezt a felelősséget komolyan kell vennünk. Úgy gondolom, hogy a RAPEX rendszert is átláthatóvá és hatékonyá kell tenni, azért, hogy a fogyasztók tudják, hogy milyen kockázatot jelentenek bizonyos vegyi anyagok. A harmadik kérdés, amely szerintem fontos, az a gyermekek védelme, és pedig a hirdetésektől. A gyermekek tulajdonképpen nagyon veszélyeztetett fogyasztói csoportok, még akkor is, hogyha saját maguk nem fogyasztók, nem úgy, mint a felület, felnőttek, de őket befolyásolja az élelmiszer és másfajta hirdetések befolyásolják őket és nyilván a gyermekek nem tudnak döntéseket hozni, épp ezért figyelembe kell venni őket a fogyasztói stratégi, fogyasztóvédelmi stratégia szempontjából, tehát hogy hogyan lehet őket megvédeni a hirdetésektől. Épp ezért őket is be kell venni ebbe az új fogyasztóvédelmi stratégiába. Nyilvánvaló, hogy ennek a stratégiának a célja az, hogy a, növelje a tudatosságot, tehát ismerjék a fogyasztók a jogaikat, és felhasználhatják őket. Várom a kollégákkal való vitát, hogy hogyan tudjuk mindezeket a célokat elérni a stratégia, stratégián keresztül. Nagyon örülök, hogy a kollégákkal együttműködhetek ebben a témában. Itt most gyorsan áttekintettem a prioritásokat, és nagyon gondosan meghallgatom a kollégáknak a véleményét, és remélem, hogy mindannyian együtt sikerül majd egy jó fogyasztóvédelmi stratégiát kialakítanunk, amely aztán eh, lehetővé teszi azt, hogy a bizottságnak a stratégiáját is befolyásoljuk. Hiszen 2020 tavaszára készül ez el sokkal többet is tudnék mondani, de ez volt az első eszmacsara, és tudom, hogy kevés idő áll rendelkezésünkre, épp ezért ennyit mondok, és szeretném hallani a kollégáknak a véleményét. Várom az együttműködést, és biztos vagyok benne, hogy ez kiváló lesz, hiszen közös az érdekünk abban, hogy megvédjük a fogyasztókat. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Svensson asszony. Nos, rövid eszmecserére van ö, alkalmunk, most az árnyék jelentős tökre következnek. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Svensson asszonynak, hogy már eleve bevonja az árnyék jelentéstevőket. Most van ennek az eredményjelentéstevőnek az ötödik kiadása, amelyet a bizottság eh, eh, hozott létre. Épp ezért a fogyasztók elgondolkodhattak az európai fogyasztóvédelmi stratégiáról a 2014-es 2020-os időszakra. Mi magunk is elköteleztük magunkat a belső piac elérését illetően, épp ezért eh, támogatjuk Bárnyé úrnak a kezdeményezéseit, és eh, a fogyasztóvédelmi eh, információk nagyon fontosak, és eh, Korea de Campos kollégának a jelentése, amely az állampolgári aspektusokkal foglalkozott, és láthattuk, hogy figyelembe kell venni a fogyasztóknak az aggodalmait, hogyha el akarjuk érni a belső piacot tehát a belső piaci lehetőségeket fel kell használni. Az EPP az európai fogyasztóvédelmi stratégiának a e, e, politikáját e, a következő években úgy látja, hogy még jobban tudatosítsuk az európai fogyasztókban, hogy ők felelősek azért, hogy felhasználják-e a jogok, jogaikat. És meg kell erősítenünk a belső piacba vetett bizalmukat. Épp ezért nagyon fontos, szerintünk ezt az európai stratégiát három prioritásra koncentrálni. Először a tájékoztatás, mind a fogyasztók, mind a, az eladók szempontjából, ugyanis az eredményező tábla eléggé kifejezett jelzéseket ad például azt jelenti, hogy az elektronikus vásárlások során csak a 48%-a bízik az online, tehát internetes vásárlásokban, és úgy tűnik, hogy ezen vásárlásoknak csak 33%-a lépi át a határokat és 64 százaléka a fogyasztóknak az, akik már jobban bíznak az első tapasztalat után az internetes vásárlásokban. Na most ezen nyilván még túl lehet lépni, tehát magasabbra is kell, lehet menni. Aztán jobban kell tájékoztatni a fogyasztókat a jogokról, épp azért, hogy az európai fogyasztók érezzék a felelősségét annak, hogy milyen jogokkal rendelkeznek, de ugyanakkor a kereskedőket is fel, rá kell ébreszteni, hogy arra, hogy milyen jogaik vannak. Úgy tűnik persze, hogy ismerik az érvényben lévő jogszabályokat, de csak 26 százaléka ismeri azt, hogy mennyi időn belül küldhetik vissza az árut, hogyha nem felel meg. Ezek is mind azt mutatják, hogy a, kereskedők nem ismerik, hogy milyen kötelezettségeik vannak vannak olyan fogyasztók, akik készek arra, hogy internetes vásárlásokat tegyenek, de ugyanakkor mindig ezekbe az ellenállásba ötköznek a kereskedők részéről. Aztán a következő szempont az, hogy a követ közösségi joganyagokat ismerjék a fogyasztók, és amikor bevezetik majd az irányelvet, akkor jobb harmonizációt láthatunk majd a többi irányelvekkel, és nyilván ezeknek a végrehajtását nyomon kell követni a tagállamokban már információs kampányok során, tehát fel kell világosítani a fogyasztókat, fogyasztói szervezeteket és a nemzeti hatóságokat ezekről a jogszabályokról. És épp ezért nekünk is van szerepünk, a közösségi joganyagnak az ismertetését illetően, és pedig a fogyasztóvédelmi aspektusokat illetően. Aztán például a, a, a, csoportos utazásoknak, a, kapcsolatos jogszabályoknak a felülvizsgálatáról is tájékoztatni kell őket, aztán az új technológiákról, vagy az új vásárlási gyakorlatokról. Aztán a másik stratégiai prioritás, de nyilván már holnap beszélünk ö, ö, róla holnap, és pedig ez az alternatív vitarendezés és másfajta jogi lehetőségek. A harmadik és utolsó prioritás ez a piacfelügyelet, a termékeknek a, a biztonsága, itt az eredményező táblának a, számai, az adatai, azok, azok inkább optimizmusra adnak alapot, de a következő években még az, e, e, e, az ellenőrzést erőnyösíteni kell. A RAPEX rendszert például ezt hatékonyabbá kell tenni. Aztán az élelmiszerbiztonsági kérdéseket Kínával például, és más országokkal és régiókkal is meg kell beszélni. Erről már beszéltünk. Most pedig azzal szeretném befejezni, elnök úr, hogy az elektronikus kereskedelemről is szóljak egy keveset, mint ahogy mondtam, ez egy elég fejlett eh, ágazat, ugyanakkor az vámellenőrzéseket uniformizálni, egységesíteni kell, eh, eh, elsősorban a fogyasztók egészségét érintő, például a gyógyszerkészítményeket illetően. Még egy utolsó megjegyzésem, ez pedig a fogyasztóvédelmi eh, stratégiának az irányítása. Ezzel három eh, biztos is foglalkozik. és ők osztják meg ezt a fontos feladatot ezt a feladatot, amely nagyon fontos a belső piac megerősítés szempontjából és felhívom őket, hogy talán nagyobb következetességgel próbálják összefogni a munkájukat. Nyilvánvalóan a jövőben, és ezt kövessék figyelemmel. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen ezt a részletes vélemény kifej, kifejtést. Most uh, Gebhardt asszonynak adok szót, aztán Rochefort úr. Majd, hogyha marad még idő, akkor én is mondanék néhány szót. Kicsit rövidebb leszek. Először is Mitra Répo kollégám nevében bocsánatot kérnék, ő sajnos nem tudott ma jelen lenni. Átadta nekem a feljegyzéseit. Ezek az első gondolatai ezen a téren, ezek ugye nem törekszenek teljességre, hanem tulajdonképpen csak a vita szempontjából egyfajta alapot képeznek. Ez a vita ugye nagyon fontos az állampolgárok számára. Mint ahogyan Svensson asszony is köszönöm neki a jó összefoglalót, mint ahogyan tehát ő már elmondta, az állampolgárok jogának kell a történések középpontjában állnia. Ez az alfája és omegája annak, amit tennünk kell ezen a téren. minden olyan javaslatban, amely fontos a fogyasztók számára, a fogyasztók jogainak kell a kiinduló pontot képezniük, ez tehát a legfontosabb. Emlékeztet azonban arra is, hiszen az internet mindig felmerül ennek a témának a kapcsán. Emlékeztet tehát arra, hogy egyre többen használják az internetet, de még mindig vannak sokan, akik nem használják az internetet, illetve nem tudják használni azt. Ezért gondolni kell arra is, hogy ezen emberek számára egy olyan szolgáltatás, amely releváns lehet a számukra, hozzáférhető legyen, és a fogyasztók jogai tekintetében nem csak az internetről kell tehát beszélnünk, hanem az összes többi területről is, ez is egy nagyon fontos téma véleményem szerint. Ami a fogyasztók tájékoztatását, illetve a vállalkozók tájékoztatását illeti, nos a kommunikáció valóban egy nagyon fontos elem, ezt is az előtérbe kell helyeznünk, miközben itt is gondoskodni kell arról, hogy ez alkalmazkodjék a különböző célcsoportokhoz, gondolok itt a fiatalokra, az idősebbekre, a fogyatékkal élőkre. Fontos ezért, hogy a kommunikáció különböző csatornákon történjen a fogyasztók jogairól, ne csak egy módszert használjunk a kommunikációra, hanem különböző kommunikációs csatornákat, amelyek a különböző célcsoportokat el is él, érik. A negyedik pont, amelyet említeni szeretnék, a kutatás területe. A kutatási keretprogramunkban is, hogyha ezt átolvassuk, akkor láthatjuk, hogy a fogyasztó meg sem említi a szöveg, ezért nagyon fontos lenne még egyszer alaposan megvizsgálni azt, hogy milyen téren javíthatjuk a kutatást, ami az állampolgárok, illetve fogyasztók jogait illeti, különös tekintettel az információhoz való hozzáférésre, a területen alkalmazott módszerekre, illetve, és ez egy fontos téma szintén, ami a jogok betartatását illeti. Erről holnap újra beszélni fogunk, ugye? De ez ezen a téren is rendkívül fontos szereppel bír. Ötödik pont – amelyet a kollégám említése méltónak tart, az, hogy azt láthatjuk sok tagállamban, hogy sok helyütt különböző administratív hatóságok illetékességébe tartozik a fogyasztó védelme, ezért fontos a koherencia növelése, hogy az állampolgárok könnyebben át tudják látni, hogy miért, mik a jogaik, mik a kötelezettségeik, annak érdekében, hogy valóban érvényesíteni tudják jogaikat. További fontos elemek, amelyeket a kollégám említene, a globális piac, illetve helyi piac közötti konfliktus, az állampolgárok egyenlőtlensége, ami a fogyasztás lehetőségeit illeti, gondol itt a tehetősebb és kevésbé tehetős állampolgárokra, aztán ide tartoznak azok a változások is, amelyek a közszolgáltatásokban történnek, főként a szolgáltatások kihelyezése kapcsán, és annak kapcsán, ami ebből eredeztethető. A technikai és mediális innováció sokszor ennek van egy nagyon fontos társadalmi vetülete, aztán az elektronikus kereskedelem témaköre, az idősek, idősebb állampolgárok egyre növekvő, csoport, növekvő számú csoportja, szintén fontos eleme ennek a témakörnek, és fontos megteremteni az összeköttetést illetve a kapcsolatot a környezetvédelmi és energetikai politikákkal, ezek is fontosak ezen a területen. Ezek voltak a legfőbb szempontok, amelyeket feljegyzett számomra. Biztosan vannak még egyéb szempontok is, amelyeket érdemes lenne megemlíteni, de biztosan lesz még alkalmunk részletes vitát folytatni mindenről, és teljes mértékben támogatom azt, amit ő itt feljegyzett a számomra. Köszönöm szépen. Rosfor úr következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Svensson asszonynak, hogy ilyen átfogóan mutatta, átfogó módon mutatta be nekünk ezt a nagyon fontos témát. Valóban ö, több éves európai szempontból kell átgondolni a, az európai állampolgárok fogyasztói jogát, tehát ez azt jelenti, hogy mérleget kell vonni. Nagyon érdekes anyag szüge, született. A szabályozások eredményjelző táblája mellett számos anyag van még, ami nagyon fontos tájékoztatást nyújtott számunkra. Általános megjegyzésem lenne, hogy nagyon összetett ez a téma, de egyre összetettebb lesz, hiszen további ö, tájékoztatásra lesz szükségünk, és egyre több információra, hogy védhessük az állampolgárokat, és ez jogos. Ugyanakkor a technika és a marketing egyre komplexebb dolgokat fog elénk tárni. Ezért a vilá, ö, világosan látjuk ezekben az anyagokban is, hogy bár a fogyasztók nem, nincsenek elveszve, de azért képtelenek minden információ morzsát felszívni. Nem elég azt mondani, és ismételgetni, hogy több tájékoztatást kell nyújtani a fogyasztónak, hiszen minél több tájékoztatást adunk neki, e, egyre inkább abba az akadályba ütközünk, hogy képtelen minden információt megemészteni. Ez nem elég, hiszen már olyan fogal foglalkozásra lesz szükség, hogy fogyasztó. Tehát ez külön foglalkozássá válik, annyira kell érteni hozzá. Ugyanakkor az emberek előregednek, és egyre többen vagyunk. Láthatjuk, hogy a jövő szempontjából fontos, hogy ezt az egész dolgot meg kell szervezni fő irányvonalakat kell kijelölni. Meg kell határozni a stratégiát, itt valóban egy stratégiáról van szó. Mondok egy példát. Én nem nagyon támogatom azt, hogy egy úgynevezett 21. szabályozást hozzunk létre, szabályrendszert, amit egyébként a, a elnézést keresem a szót, a pontos nevét keresem a bizottságnak, a szakbizottság a juri szakbizottságról van szó, tehát a jogi szakbizottság törekszik erre, hiszen egy 21. rezsim szabályozás még inkább komplikálja ezt. Valóban stratégiára van szükségünk, ezért inkább azt támogatom, hogy gondoljuk át ezt az egészet, Harmonizációra szükség van, de nem kell a végsőkig elmenni, tovább kell lépni. Azt is szeretném elmondani, hogy meg kell bíznunk a fogyasztókban. És mindent meg kell tennünk, hogy a fogyasztókat olyan haj, helyzetbe hozzunk, hogy döntésképes legyen. Ez nem azt jelenti, hogy minden egyes információ morzsának ismeretében kell lennie, hanem fel kell készíteni arra, hogy hogyan tudja megemészteni ezt a tájékoztatást. Holnap délelőtt szó lesz az alternatív vita megoldásról. Fontosnak biztosítani kell, hogy nem az a lényeg, hogy tájékoztatni kell, újabb és újabb információt kell biztosítani számára, hanem lehetőséget, hogy ezzel élni tudjon. Kérdés, hogy milyen típusú információra van szüksége. Nagyon világosan látszik az anyagból, amit a bizottság is elénk tárt, hogy, a bizo- hogy az Unió azért mégiscsak olyan tagállamokban áll, tagállamokból áll, amelyek nem ö, amelyek között jelentős különbség van a fogyasztóvédelem tekintetében és a jelen következő években ki kell mondanunk, hogy minden állampolgárnak ugyanolyan szintű fogyasztóvédelemre van joga. Ez nem a maximális harmonizációt jelenti, hanem hogy ösztönözzük a tagállamokat, tehát hogy segítségre van szükségük, hogy ezt a magasabb szintű fogyasztóvédelmet biztosítsák például azok az országok, akik ezen a területen egy kicsit le vannak maradva. Gondolkodjunk el azon, ebben a jelentésben, ebben az útmutatóban nem az, hogy minden katalógust készítsünk mindenről, hiszen azzal töltjük itt az időt, hogy állandóan azt soroljuk, hogy hogyan kell megvédeni jobban a fogyasztót, hanem azon gondolkodjunk el, hogyan tudjuk jobban megszervezni, hogy valódi stratégiát hozzunk létre ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Nagyszerű, mondja az elnök, mivel késésben vagyunk, a saját felszólalásomat kell feláldoznom, de ezért annyit még elmondanék, hogy a megközelítést helyesnek tartom, és arra ösztönöz ez bennünket, mindannyiunkat, hogy elgondolkodjunk azon, hogy mi az, amivel tényleg érdemben hozzá tudunk járulni ehhez a jelentés tervezethez itt valóban azt hiszem, hogy a fogyasztó helyébe kell képzelni magunkat. Vannak itt kritikus területek, nem mind a mi felelősségünkbe tartozik, de érdemes ezeken elgondolkodni. Az egyik ilyen, hogy egy integrált megközelítésre van szükség, hogy a fogyasztók elvárásait és jogait integrált módon fogalmazzuk meg. Emögött a javaslat mögött az van, hogy Valóban itt van ez a 28. szabályrendszer, a közös referenciakeret. És mit jelent ez olyan területek tekintetében, amelyet nem érint a fogyasztóvédelmi szabályozás? Felül kell vizsgálni létező irányelveket, például a fogyasztói hitelről szóló irányelv, stb. És meg kell foglalkozni, hogy mik az elvárások ezeken a területeken. A bizottságot nem érdekli, hogy a fogyasztott 20 külön jogszabály védi, hogyha ez a védelem megvan. De azt hiszem, hogy többször elmondtuk a bizottságnak és Dali úrnak, Dali biztosnak, hogy döntéseket kell hozni, mint például a, tehát hogyha stratégia nélkül hozunk döntéseket, és mi felmértük ezt a területet, egy eredményjelző táblát is készítettünk, ezt persze még elemezni kell. Nagyon örülök annak, hogy Gebhardt asszony arról is beszélt, amit a 2020-as horizonnak neveznek, az ezzel kapcsolatos kutatási programról, ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a kiskereskedelmi szektor milyen ö, szerepet játszik. Mi voltunk az első bizottság, amely ezen a területen jelentős munkát végzett, hiszen a legtöbb fogyasztó a kiskereskedelem révén kerül kapcsolatba azokkal az árukkal, amiket valaki más gyártott. És az online kiskereskedők és más iparágak kiskereskedőin is felelősséggel tartoznak ezért. Hiszen ők azok a kapcsolat, azok a, a, ők jelentik azt a kapcsolatot, amelyek a fogyasztóknak biztosítják, eladják az árut. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Köszönöm szépen a tolmácsok munkáját is. egy kicsit túlléptük az időt. Kérdezem a bizottságot, hogy szeretne még hozzászólni. Köszönöm, elnök úr, nagyon gyorsan. Azt hiszem, hogy többen ö, említették a Lisszaboni szerződést, a magas szintű fogyasztóvédelmi mert amit a bizottság szakpolitikájának minden részébe integrálni kell. Olyan víziót szeretnénk, elképzelést szeretnénk ki dolgozni, amely felsorol mindent, amit a bizottság végre akar hajtani mandátuma során, amely az európai belső piacon biztosítja a fogyasztók biztonságát, jogait a növekvő bonyolultság, a digitalizáció, a termelési láncok globalizációja, az eleregedő népesség, mindezek a területek lehetőségeket és nehézségeket is kínálnak. A fenntartás, fenntarthatóság területé kérdésében együtt kell működnünk a környezetvédelmi főigazgatósággal, a DG Szankónak is foglalkozni kell az élelmiszer pazarlással. A biztonság is nagyon fontos. Minden kormánynak és hatóságnak garantálnia kell állampolgárai biztonságát. A biztonságról szóló irányelvet felül akarjuk vizsgálni. Együttműködünk ezen a terén partnereinkkel és harmadik országokkal is. Ahogy az egyik kolléga rámutatott, a fogyasztónak, ahogy Rosfort úr rámutatott, a fogyasztónak az, éreznie kell, hogy az európai bizo- belső piacon magabiztos és megfelelően tájékozott szereplők tevékenykednek nem az információ hiánya okozza a problémát, hanem a túl sok információ. Hogyan lehet ezt felhasználni? Megbízható közvetítőkre van szükség. Ezek fogyasztói szervezetek lehetnek, de a fogyasztókat is tájékoztatni kell kötelezettségeikről is, ők nagyon szívesen továbbítják ezek a fogyasztói szervezetek a tájékoztatást a fogyasztók felé. nagyon helyes jogokról beszélni, ugyanakkor ezt megfelelőképpen lehetővé kell tenni a megfelelő jogorvoslati lehetőségek révén. Az alternatív vitarendezésről is szó lesz még ősszel, és nagyon szorosan meg fogjuk vizsgálni a fogyasztóvédelmi együttműködési hálózatot. Ez a fogyasztóvédelemmel foglalkozó hatóságok közötti együttműködéssel foglalkozik. Köszönöm kolléganőmnek. Átadom azt, hogy jó, akkor nekem most már még kevesebb idő jutott. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy ismét itt lehetek, nagyon szorosan együttműködünk, a Reding elnök, az, Reding elnök asszony és Deli biztos úr, hogy olyan fogyasztóvédelmi menetrendet ö, fogalmazzunk meg, amelyet február 12-én szeretnénk majd bemutatni, és itt, akik jelen vagyunk, mindannyian, mindannyiunknak lehetőségünk lesz még több munkát végezni ezen a területen. Az a lényeg, hogy valódi különbséget jelentsen ez az új fogyasztói menetrend és megfelelő egyensúly teremtsen ez a kezdeményezés. Sok munka vár ránk a következő évek során, a jelenlegi bizottság mandátuma során. Az elnök úr már megemlített néhány jogalkotási kezdeményezést. A munkánk célja tulajdonképpen az, hogy segítsük a fogyasztókat hogy a fogyasztóvédelmet minden szakpolitika szívébe, középpontjába állítsuk, és hogy valóban ö, érvényesíteni lehessen a fogyasztók jogait. További lépésekre van tehát szükség, hogy együttműködjünk ezen a téren. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm mind a kettejüknek, hogy eljöttek. Nagyon örülök neki. Svensson asszony, sajnos e, letelt az idő, úgyhogy ha megengedi, akkor most megvonom öntől a szót, majd még úgyis lesz lehetősége szót kapni. Tehát szeptember 19-ig kell bemond, benyújtani a módosítást, és október 17-én szavazunk a jelentésről. Köszönöm a tolmácsoknak, hogy tovább maradtak, és meghallgathattuk a bizottság két képviselőjének a hozzászólását. Holnap délelőtt, holnap reggel találkozunk, és